die präsidentin! Kedves kollégák, az ülést újra elkezdtük. A szocialista és demokrata frakció nevében kaptunk egy nevezést, ezt eh, a nevezést a mai jegyzőkönyvben fogjuk majd közreadni, és a bejelentés időpontjától számítva lép életbe. A tegnapi ülés eh, jegyzőkönyvét kiosztottuk, van-e valakinek ezzel kapcsolatban valamilyen fajta megjegyzése nincs, akkor a jegyzőkönyvet ezzel elfogadtuk. Holmeier asszony, illetve Gárdia Zabá Rubiel asszonyok jelentése következik az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése, összes szakasz. Nem látom még Holmeier asszonyt, és ezért azt kérem, hogy akkor Gárdia Zabá Rubiel asszonynal kezdjük. De szeretném önöket még arról tájékoztatni, hogy a spontán jelentkezések, felszólalások, kék kártyák bejelentése kapcsán mind a régi, mind pedig az új jelentkezési módszer lehetséges, tehát elektronikusan is lehet esetlegesen jelentkezni erre. Hogyha szeretnének hozzászólni, akkor nem kell megvárniuk a vita végét, hanem már most jelentkeznek a spontán felszólalásokra. Most pedig Rubián asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, miniszter. Holnap fogunk szavazni egy SES 71 milliárd eurós költségvetésről, ami lehet, hogy soknak tűnik, mégis az Európai Unió GDP-nek 1 százalékát teszi ki, és rengeteg politikáról döntöttünk, amit végre kellene hajtani ebből úgy éreztük, hogy a legfontosabb politikák tekintetében helyre kell állítani az eredetileg javasolt összegeket, 3 milliárd euróval növelve ezt a és ennyi mozgásterünk volt. A 3 milliárdból 2 milliárd az éghajlatváltozás elleni harcot célozza majd, ami jól mutatja, hogy a mi parlamentünk komolyan veszi ezt a kihívást, ami egyik legnagyobb előttünk álló kihívás minden éghajlatváltozással kapcsolatos költségvetési sort meg erősítettünk annak érdekében, hogy a dekarbonizációt elérjük, illetve a, a jövőorientált technológiákat előmozdítsuk. Alapvetően a célunk az volt, hogy az éghajlat kapcsolatos programokat megerősítsük, de nem ez volt az egyetlen prioritásunk, éppen ezért finanszírozást kérünk az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezésre. Sem a tanács, sem a bizottság nem érezte úgy, hogy európai pénzeket érdemel ez a cél, Emellett az Erasmus programot is szeretném megerősíteni, hogy minél több diák lehessen ebben részt. A gazdák egy olyan kereskedelmi, értelmetlen kereskedelmi háború áldozatául esnek, amely miatt muszáj mindenképpen valahogy enyhíteni a terheiket. Éppen ezért fogjuk ezt a, erős, ezt a sort is erősíteni. A menekültekkel kapcsolatos kiadásokra is szeretnénk több pénzt elkölteni, már csak azért is, mert a szolidaritásról kell tennünk, bizonyságot tennünk az nem csak az újonnan érkezők, hanem a például már 60 éve itt élő palesztin menekültek támogatására is, illetve az UNRWA céljaira is európai finanszírozást kell elkülönítenünk. Azokat a politikákat próbáltuk megősíteni, amelyek egy modern európai építését teszik lehetővé, és amelyek kihatással vannak az európai polgárok minden nap életére. De a többi intézményekért felelős raportőrként megragadnám ezt a az időt, hiszen eh, és beszélnék arról, hogy az Európai Unió szakpolitikái nem csak a parlament, a tanács és a bizottság munkájának köszönhetően valósulnak meg. Az európai projekt mögött más intézmények is állnak, és fontos, hogy ezt a munkát eh, ellenőrizzük, eh, és más ágazatok véleményét is becsartornázzuk. Éppen ezért a megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezniük kell ezeknek az intézményeknek, hiszen magunk öngót lőnénk akkor, hogyha a költségvetési megszorításokkal meggyengítenénk ezeket az intézményeket. Például a régiók bizottságát erősíteni kell, hiszen az önkormányzatok állnak a legközelebb az emberekhez, ők védik a helyi érdekeket, és igen fontos szerepet játszanak a jogszabályalkotásban, hiszen a helyi ismeretek nélkül nem lennének olyan jók az uniós jogszabályok. Emellett a, a szakpolitikáinkat, szocioekonomiai, gazdasági és társadalmi szempontból is értékelni kell. A Gazdasági és Szociális Bizottság az, amely ezt garantálja. Az Európai Bíróság